So, dear colleagues. Kedves kollégák, mielőtt, miután az a benyomásom, illetve a tájékoztatás, hogy az Európai Parlament úgy látszik, az Északbizottság közötti kommunikáció még nem lépett át a 21. századba, viszont szorít minket az idő. Úgyhogy kezdjük el a közös meghallgatást. Econ és Ample közös meghallgatás az okok negatív hatások és gyógyszerek a szegénység teremtette egyenlőtlenség ellen a hozzászólók sorrendjében sorolom fel a részvevőket. Mark Pearson úr, az OECD részéről, aki a vonatkozó igazgatóság vezetője, két piket, aki epidemiológus a York Egyetemen, és Mark de Vosz, aki az Európai és Nemzetközi Foglalkoztás és Munkajog tanára a Genti Egyetemen. Köszönöm, hogy eljöttek szakértőink időben, és elfogadták a meghívásunkat, és itt vannak. Mint talán tudják, a pénzügyi és a gazdasági válság és az adott szakpolitikai válaszok jelentős hatással vannak az egyenlőtlenség állására az Európai Unióban, és jelentősen hozzájárultak ezek az okok a pénzügyi válság kialakulásához is. Az egyenlőtlenség különbség, különbsége hatása van arra, hogyan látják az Európai Unió lakói a döntéseket, és a várakozásaikra is, amiket a szakpolitikusokkal szemben megfogalmaznak. Ezért gondoljuk úgy, hogy az ECON és a Foglalatosi Bizottság számára is eljött az idő arra, hogy vizsgáljuk meg ezt a kérdést. Ezért szerveztük meg közösen ezt a meghallgatást, az egyenlőtlenség hatásait vizsgálva a két szakbizottság által elvégzett szakpolitikai feladatokra, hogy a gazdasági egyenlőtlenség kérdésére koncentráljunk, és ezek kihatásaira a gazdasági növekedésre, meg a problémák oldásait számba vegyük. Üdvözlöm előadóinkat, akiknek megadom a szót a, bevez- a bemutatás sorrendjében először, tehát Mark Pearson úr kapja meg a szót, parancsoljon. Nagyszerű, köszönöm, elnök úr az OECD lehetőség és egyenlőség központjában vagyok igazgató. Főleg a jövedelem egyenlőtlenségekről szeretek beszélni. Nem azért, mert úgy gondolom, ezek, ez fontosabb aspektusa, mint a társadalmi egyenlőtlenségek más vetületei, de jobban dokumentált, mint a többi. Hogy miért jobban dokumentált, most ez visszakövethető a 90-es évek elejére, amikor ugye nagyon sok erőfeszítésben ezek standardizálni az országok egyenlőtlenségének összevethetőségét. Nagyon sok statisztika volt korábban és de senkit sem érdekelt. Úgyhogy a 2000-es évek végéig, 2008-ig körülbelül tartott, mire nagyobb figyelmet kezdtünk szentelni a különbségek, az egyenlőtlenség fontosságára. Láttuk az előbb, hogy milyen gyorsan növekedett ez az elmúlt időszakban az oszlopdiagramon. látjuk, hogy milyen a mostani szintje az egyenlőtlenségnek. Ez olyan, hogy Gini koeficiens alapján mérjük, ami szinte lehetetlen elmagyarázni a Gini együtthatót. Mondjuk olyasmi egy kicsit, mint a hőmérséklet. Hogyha 25 körül van, a Gini együttható az nagyjából kellemes, 30 körül egy kicsit forró, 35-40-nél biztos, hogy megizzaz bennünket. Úgyhogy így lehet körülbelül gondolkozni az egyentlenség szintjeiről a Gini együttható alapján. Látható, hogy a közép-európai és skandináv országok a legalacsonyabb szintű egyenlőtlenséggel bírnak, Európában, Nagy-Britannia is. Nagy-Britannia bír a legnagyobb egyenlőtlenséggel, és ez persze még alacsony az képest, ami Európán kívül van. Ugyanakkor az is fontos, hogy az egyenlőtlenség az elmúlt időszakban növekedett majdnem minden országban. Van néhány ország, ahol nem annyira, de az országok túlnyomó többségben széttartó növekszik az egyenlőtlenség. Másképp mondva, 1985 óta a felső 10% jövedelme 55%-kal nőtt a reálértéken, míg az alsó 10%-á 10-15%-kal reálértéken. Megint másképp fogalmazva, a 80-as évek közepén a leggazdagabb 10% jövedelmének aránya 7 az 1-hez volt. Tehát 7 szerint keresett a legfőbb 10% mint a legalsó. Most 10-szer annyit. Ez nem kicsi növekmény. Nagyon sokat nem, nincs időm beszélni a szegénységről, de rendkívül fontos a szegénység fogalma. Nem csak azért, mert növekedett a szegénység nagyon nehéz meghatározni, definiálni ezt a kérdést. Ám más emberek szegények, mint korábban. A 80-as évek közepén, ha valaki 75 évnél öregebb volt, akkor kétszer nagyobb volt az esélye, hogy szegény, mint az átlag, populáció átlagjának. Most nem nagyobb az esélye a 75 évnél öregebbnél. Nagyon-nagyon változott, tehát a szegénység esélye időskorban, ezzel szemben most a családos gyerekek és a fiatalokat fenyegeti sokkal inkább a szegénység, mint korábban. Ezért is kell foglalkoznunk az egyenletlenséggel jobban. Sokkal nehezebb kezelni a szegénységet, hogyha valakinek gyerekei vannak, és sokkal nagyobbak a hosszú távú hatásai, meg az, a gazdasági egészség, az ország társadalom egészségére vonatkozó, gazdasági egészségre vonatkozó hatása nagyobb. Amit itt vizsgáltunk, az az, hogy miért növekszik az egyenlőtlenség. Több tényező mérhető fel. Az első és legnyilvánvalóbb, hogy változnik a, a foglalkoztatás helyzete. Ez tény. Egyeseknek sokkal nagyobb az esélye a munkára, és sokkal jobb körülmények között dolgozhatni. Különösen a nem standard munkában az, a, a, nagyon nagy hatása van az átmeneti munkahelyeknek, az egyenlőtlenségre. Másik nagyon fontos tényező az, hogy kevésbé hatékony és eredményes a redistribúció. Nem arról van szó, hogy kevesebbet költünk, az államok kevesebbet költenek transferekben, sőt többet a költségvetésekben, de ahogy költjük, ahogy az adórendszereink és a jótékonysági rendszereink működnek, kevésbé jó működő. Kevésbé tud transzfereket működtetni a gazdagabbtól a szegények felé, mint korábban és a technológiai változás, a technológia változásának mikéntje, amely jutalmazó egyes azokat az embereket, akik vannak, szak, vannak szakértelme, mint azokat, akinek nincs. És itt van egy, ez alatt egy nagy trend, egy mélyen fekvő trend, amire nagyon nehezen tud reagálni a szakpolitika. Ám ez a fő oka végsősorban az egyenlőtlenség növekedésének. Annak kisebb hatások is, hogy más a családi struktúra, több az az egyedülálló, és sokszor azok, akik házasodnak, a hasonló társadalmi csoportokból érkeznek. Ugyanakkor vannak kiegyenlítő hatások is, ezek közül a legfontosabb, az oktatásban, az oktatás terjedése. Az oktatás nagy kiegyenlítő hatású elem, minél jobban tudunk oktatni tovább egy társadalomban, annál jobban csökken az egyenlőtlenség. A másik fontos tényező a nők helyzete, hogy egyre több nő dolgozik, és csökken, bár nagyon nagy még a termő, de csökken a férfiak nők között jövedelem különbség hosszabb távon. Különösen 50%-kal nőtt volna a, nő, a különbség a 80-as évek óta, hogyha a nők helyzete továbbra is olyan lenne, mint akkor volt. Hogyha olyan keveset dolgoztak volna, olyan kevésért, mint a 80-as évek közepén. Tehát ez a dolog változott, javult. Az, hogy több nő lép be a, munkavilá... a munkavérőpiacra, nagy kiegyenlítő hatással van a gazdaságainkban. Röviden szeretnék még beszélni ez egy elegyőtlenség hatásairól. Persze vannak társadalmi hatásai, politikai hatásai, etikai okai annak, hogy miért kell foglalkozni az egyenlőtlenséggel. Én gazd, közgazdászként a gazdasági hatásokról tárgyalnám. Nem csak arról van szó, hogy ez megtörténik a gazdasággal is kész, hanem ha azt nézzük, ha megvizsgáljuk, azok a gazdaságok, ahol nagyobb az egyenlőtlenség, alacsonyabb növekedés rátát mutatnak. Itt van egy kauzális hatás, ahogy növekszik, ahogy csökken az egyenlőtlenség, úgy erősödik a gazdasági növekvés. Egy Gini pointtal, egy csökkenés 0,1% növekedést hoz pluszban. Más szóval, az egyenlőtlenség növekedése, amilyen 80-as évekre látunk, kb. 5% pontban van hatással, nem kicsi összefüggése van, hanem egy nagyon jelentős korrelációról és kauzális hatásról, szignifikánsról. Miért? Ez nem a feltétlenül a szegénységgel függ össze, hanem mindenki, aki az a társadalom 40 az alsó 40%-ában van. Rájuk van különösebb, ez, ők vannak negatív hatása a gazdasági növekedésre. És ez összefügg olyan kérdésekkel is, mint a társadalmi kapcsolatok, az egészség, de van egy dolog, amivel tudunk foglalkozni konkrétan, ez pedig az oktatás. Látjuk, hogy a szegények sokkal kevésbé tanulnak tovább, mint a gazdagok, ám még hogyha konstansként vizsgáljuk a jövedelem szintet, minél nagyobb egy társadalomban az egyenlőtlenség, annál kevésbé van esélye a továbbtanulásnak, és annál rosszabb minőségi oktatást kapnak. Tehát ez a kettő együtt van folyamatos hatással a, a, a humán tőkére, a gazdaságban is végsősorban a növekedési rátára. Ez a fő annak, hogy az egyenlőtlenség kihatása van a jövőbeli gazdasági növekedésre. Láttuk azt is, hogy az újraelosztás a más helyzetű a fejlett és fejlődő országokban, ám a fejlett országokban nem látjuk annak jelét, hogy a több redistribúció negatív hatása lenne a gazdasági növekedésre. Utolsó percemben néhány megoldást javasolnék, néhány gyógyírt, úgymond. Négy fő területet tudunk meghatározni, persze nem meglepőek ezek. A foglalkoztatás, de nem csak bármilyen foglalkoztatás, hiszen nagyon sok országban az átmeneti munkahelyek, a nem standard munka nem ugródeszka a jó munkahely felé, hanem egy csapda, ahol, ahova örökké bezárják az embert. Tehát fontos, hogy karrierpályára helyezzük az embereket, ne csak valahova elküldjük dolgozni. A másik a nők helyzete. Minél, több, minél inkább be tudjuk vonni a nőket a munkaerőpiacra, és minél többet tudjuk minél inkább tudjuk csökkenteni a nemek közötti bérkülönbséget, annál inkább tudjuk csökkenteni az egyetlenséget. A harmadik nyilvánvaló persze az oktatás és a szakképzés, szakismeretek erősítése, ennek az a korreláció hatása nagyon nagy. Az utolsó gondolat pedig, hogy többet tehetünk, sőt egyes európai országok különösen tehetnének az adó és a jóléti rendszerek átalakításában, vagy csökkenthetnék az egyenlőtlenséget, anélkül, hogy feltétlenül növelnék a közkiadásokat. Jobban kéne célozni az adórendszereket és a jóléti rendszereket ahhoz, hogy csökkenjen az egyenlőtlenség, anélkül, hogy a volumenek növekednének. Nagyon röviden ennyit tudtam volna elmondani, várom a vitát és a diszkusziót. Köszönöm szépen, és meg is adom a szót második előadónknak, két Piket asszonynak, parancsoljon. Köszönöm szépen, én éppen időben vagyok, még jó reggelt kívánhatok mindenkinek, szép napot és köszönöm szépen azt a lehetőséget, hogy beszélhetek a gazdasági egyenlőtlenségről, illetve ennek a következményeiről az Európai Unióban. Én nagyon sokszor adok elő a statisztikai és kvantitatív kutatás eredményeiről, nehezen érti a hallgatóság, de ha ezt a grafikon tudják követni, akkor mindent érteni fognak, amiről én beszélek. Az egyenlőtlenség az a gazdasági válság utáni világban egyre erősödik, a szegény és gazdag országokban is. Az egyenlőtlenség gazdasági instabilitást okoz, tönkreteszi a társadalom szövetét, aláássa a társadalmi kohéziót, károsítja a társadalom egészségét, és akadályozza a környezetvédő stratégiák és magatartás megjelenését. A társadalmi, gazdasági egyenlőtlenségek megakadályozzák, hogy virágozzon egy nemzet, egy társadalom. És a társadalmi hierarchia, a státusz és az osztály, a rang kap fontosságot, ennek eredményeképpen pedig rengeteg probléma merül fel. A szegényebb rétegekben sokkal inkább elharapóznak a problémák, és nagy távolság alakul ki a gazdagok és a szegények között. Az igaz, hogy a szegényebbek, a legszegényebbek néznek szembe a legtöbb problémával, még a jólétben élők is érzik ennek a hátrányait. Egyre nagyobb lesz az ellentét, a feszültség, a verseny az egyes társadalmi csoportok között. És mivel a társadalom nagy része, nem csak a szegények érintettek az egyenlőtlenség miatt, a, tulajdonképpen a többé-kevésbé egyenlő társadalmak teljesítménye különböző lesz. A, a társadalmi teljesítmény különbözik, de tulajdonképpen kétszer vagy akár tízszer annyi probléma merül föl az egyenlőtlenséget megélő országokban, mint azokban, ahol általában megvalósul az egyenlőség. A társadalmi jólét, ahol nincs a egyfőre jutó jövedelem nagy különbségeket mutat. Le kell, hogy küzdjük a gazdasági egyenlőtlenséget, így lehet a jólét felé közelebb lépni. Igen sok bizonyíték van arra, hogy milyen ártalmas a nagy jövedelmi különbségek. Kérném, hogy még az előző dián maradjunk. Köszönöm. Az egyenlőtlenség az egészségre is rossz hatással van. Az egyenlőbb társadalmakban alacsonyabb a halandóság, hosszabb a várható élettartam, a túlsúlyosság, a mentális betegségek, a koraszülöttséget, a halál, az étfertőzések sokkal magasabb, száma sokkal magasabb az egyenlőtlen társadalmakban. A társadalmi kohézió, a bizalom, a társadalmi tőke magasabb, egyenlőbb társadalmakban. A nők státusza és egyenlősége jobb, és a gyilkosságok száma úgy nő, ahogy az egyenlőtlenségek nőnek. Ahogy már említette, az egyenlőtlenség a gyermekekre is kihat, az ő életesélyeikre. Az UNICEF-nek van egy gyermekjóléti indexe, amely az egyenlőbb társadalmakban sokkal magasabb. Az oktatási eredmények is sokkal magasabbak, kevesebben esnek ki az iskolából, hagyják el az iskolát a képzést, és kevesebb tínédzser, kislány lesz anya tínédzser korában az egyenlőbb társadalmakban. Az egyenlőtlen társadalmakban a társadalmi mobilitás is korlátozott, és nem ugyanaz a, nem ugyanazok a lehetőségei mindenkinek. De nem csak az egészségről, illetve a társadalmi problémákról van szó, nem csak ezekre hat az egyenlőtlenség. Ahogy már említette, egyre inkább értjük azt, hogy az egyenlőtlenség hogyan hat ki a gazdasági fejlődésre és a stabilitásra. És egyre több közgazdás, no, a, több Nobel-díjas is felhívja a figyelmet erre. A szegénység csökkentését, a a jövedelem egyenlőség segíti. Tulajdonképpen ugyanannak az érmének a két oldaláról van szó, a gazdasági növekedés, illetve az egyenlőség megteremtésével. Hogyha egyenlőtlenségek vannak, akkor a növekedés alacsonyabb, és egyre gyakoribb, és egyre súlyosabb gazdasági válságok és csúcsok következnek be, amik kiszolgáltatottá teszik a társadalmat a következő válságnak. A világ vezetői most sokkal több figyelmet fordítanak a jövedelmi egyenlőtlenségekre, mint korábban. A fenntarthatóbb gazdaság megteremtését segíti az egyenlőtlenség, mivel a túlfogyasztást, a fogyasztói társadalmakat erősítheti az egyenlőtlenség, érdemes inkább az egyenlőségre odafigyelni, több a más országoknak nyújtott támogatás, a társadalmi rétegek közötti kapcsolat, a stabilitás nagyobb az egyenlőbb társadalmakban. A nemzetközi környezetvédelmi szerződéseket is jobban betartják azok a társadalmak, amelyek egyenlőbbek. Kérem a következő diák. A fenntartható fejlődési célkitűzések közül a tízes, tulajdonképpen az fantasztikus, hogy van egy ilyen fejlődési keret, amely az egész világra kihat, tehát ebből a tízes az egyenlőtlenségek csökkentése, és a 10.1-es célkitűzés az, hogy 2030-ra fokozatosan elérjük és fenntartsuk a lakosság alsó 30%-ának jövedelmi növekedését már, mint a társadalmi átlaghoz képest. Az egyenlőtlenség kezelése így módon garantálja, hogy a szegény és a gazdag országokban is inkluzív a fejlődés, és valóban a fenntarthatóság és a jólét felé haladunk. Kérem a következő diát. A jövedelmi különbségeket tulajdonképpen két fő módon lehet csökkenteni. Az egyik ugye az újraelosztás, adók és támogatások által, vagy pedig az adózás előtti jövedelem változtatásával. Professor Richard Wilkinson professzorral együtt írtunk már a témában, és teljesen mindegy, hogy milyen megközelítéssel érik el az egyenlőtlenség, az egyenlőtlenség csökkentését, a cél az, hogy egyenlőbbek legyenek a társadalmak. Általában a 70-es országokban voltak ugye legfősőbb adósávok, amelyek akár 80%-ot is jelenthettek, ezek megszűntek, voltak nagy, vannak nagy társaságok, amelyeknek a gazdag vezetői, illetve maga a társaság sem kell, hogy adót fizessen. Itt csak az Európai Unió léphet fel. Az adó megfizetésének elkerülése nem csak az egyenlőtlenséget növeli, hanem azt is jelenti, hogy a közpénzek egy része hiányzik, és az alacsonyabb jövedelmi csoportok adófizetői kell, hogy a hiányzó jövedelmet befizessék az államnak, ezen változtatni kell. De van még egy lehetőség, amely be, ragasztja tulajdonképpen, megerősíti az egyenlőséget. Például a dolgozók képviselete, tulajdonjoga az adott cégben, és a különböző testületekbe való bevonása. A Mondragon csoport például Spanyolországban kb. 84 ezer dolgozót foglalkoztat, és itt a fizetési arány 15 az egyhez, tehát ez a legnagyobb különbség. Sokkal stabilabb a közösségi élethez egy ilyen cég, és sokkal etikusabban működik. Hogyha ez a bizonyíték, és hangsúlyozni kívánom, hogy ezek nem vélemények, hanem tudományos bizonyítékok. Tehát ha ezek a bizonyítékok ö, újak még önöknek, nem hallottak sokat erről, akkor kérem látogassanak el az Equality Trust weboldalára, itt láthatták a honlap ö, a honlapot, és tájékozódjanak. Kérem, hogy helyezzék az egyenlőtlenség megszüntetését a politikák középpontjába, mert ez a legjobb módja annak, hogy valamennyi Európai Uniós ország az életminőséget javítsa mindenkinek, stabilizálja a gazdaságokat, és a fenntarthatóság felé mozduljon el, és tessék, fél perc alatt meg is tartottam az előadásomat. Köszönöm. Uh, Köszönöm szépen két piketnek és megadom a szót utolsó előadónknak, Mark de Foss úrnak. Köszönöm, üdvözlök mindenkit. Köszönöm, hogy 10 percet kaptam, ennyi idő alatt kell bemutatnom a napjaink, vagy a világ legbonyolultabb problémáját. Megpróbálom kiegészíteni azt, amit az előttem szóló előadók mondtak, és kicsit más perspektívából közelítek talán a kérdéskörhöz. Kapcsolódva ahhoz, amit Mark mondott, egy kicsit tovább vívesz a gondolatot, a referenci időszak, amit mindenki használ, implicit vagy explicit módon, napjaink tendenciáját követve a 70-es évek közepétől indul. Az tök, a kapitalizmus történetében ez volt a mély pont az egyenlőtlenség szempontjából jó, hogyha emlékszünk erre, amikor történelmi összehasonlításokat teszünk. Mi változott a világban azóta? Nagyon sok minden változott. És az első dolog, amit szeretnék kihangsúlyozni, az az, hogy a növekvő gazdasági egyenlőtlenség, különösen a jövedelmekben, egy elsősorban gazdasági növekedési problémává vált. A növekedési probléma nem az, ami korábban volt, az az, hogy a termelékenység javult. Sokáig ezt nem vettük észre, mert az adóság mögé elrejtettük a termelékenységi növekedést, de azt hiszem, hogy nem sok problémának ez a gyökere és a gazdasági növekedéssel kapcsolatos problémák már jelen voltak az egyenlőtlenségi problémák megjelenése előtt, ez tulajdonképpen kiegészíti a kettő egymást. Másodszorban növekedési jelenségről van szó, ugyanis vannak látványos új növekedési területek, amelyeket olyan tényezők mozgatnak, amely borzasztó nagy jövedelem koncentrációt eredményezett, ahelyett, hogy megfelelő disztribúciót eredményezett volna, globalizáció, távközlés, több területen nagyon-nagyon nagy jövedelmekre tesznek szert a globális piacokon. A nyugati világban tulajdonképpen a technológia és a globalizáció miatt a nagy pénzeket a saját hazájukon kívül keresik, és már nem nemzeti módon, nemzeti így ez a jövedelemszerzés, azaz egy sokkal szélesebb hálójában vannak beágyazva a gazdasági növekedés tekintetében. Tehát ez a növekedési jelenség abból a szempontból, hogy a 70-es években véget ért időszak, um, ami második világháború utáni időszak, um, után már nem tudott mindenki ugyanúgy profitálni a gazdasági növekedésből, mint a második világháború utáni újjáépítés uh, korszakában. Ez lehet jó vagy rossz, lehet -e miatt panaszkodni, de nagyon nehéz ezt megváltoztatni, ha csak uh, valamilyen nagy, uh, erőteljes globális erők nem lépek működésbe. Az egyenlőtlenséget vizsgálva bármilyen skálán a legnagyobb különbséget ott találjuk, hogy különböző ágazatokat hasonlítunk össze, vagy vállalatokat az ott, azon az ágazaton belül, vagy ha az ezen vállalatoknál dolgozó embereket hasonlítjuk össze. Ugye a tudásról beszélünk. A kollégám azt mondta, hogy a tudás az egyenlősítő eh, eh, tényező. Hát időnként azonban polarizál is, mert a magas képzettségűek a gazdaság fejlődését kihasználva sokkal nagyobb jövedelemre tett tudnak szert tenni, mint a múltban. Az oktatás nagyon sok lehetőséget ad, tehát több, több lehetőséget ad, mint amennyire az egyenlősítés felé mozdítaná a társadalmakat. A következő kérdésekkel kell foglalkoznunk mindenek előtt. A konszenzus modell szinte minden eh, nyugati eh, demokráciát jellemezte, azaz a piac, az, ahol a jólét keletkezik, eh, de ezt az állam serkenti és, és ellenőrzi, és amit a piac létrehoz, azt a jóléti állam felhasználja, a lehetőséget biztosítva a társadalom tagjai számára. Ez egy perspektíva, de más perspektívból kérdéseket lehet feltenni, például a Stiglitz is ezt tette, hogy ezek a piacok még piacok-e ebben az szó ennek az értelmében. Kialakult az internet, platformok, nagyon sok ágazatban a globalizáció miatt hatalmas koncentráció zajlott le, és egyre inkább visszaszorul a verseny. Ez pedig nem jó, hogyha azt gondoljuk, hogy a gazdasági tevékenység és az innováció kellene, hogy a jólét alapja legyen. Ami még ezt kielégíti, az egy másik jelenség, amit gyakran figyelmen kívül hagyunk. Az elmúlt évtizedekben a legtöbb munkahely a non-profit ágazatban, vagy az úgynevezett jóléti ellátások, vagy az oktatás, az idős gondozás területén keletkezett. Ez az én hazámban, Belgiumban is így van, ez a legne, ezek az ágazatok lettek a legnagyobb munkaadók. Hogyha valaki tanár, vagy orvos, vagy ápolónő, és többet akar keresni, akkor a termelékenységét kell, akarjuk növelni, ami azt jelenti, hogy a tanár kevesebbet fog tanítani, az ápolónő kevesebbet fog ápolni a betegeket, és így romlik a minőség. Vagy hogyha azt mondom, hogy a, lehet, hogy a költségek növelésével lehet növelni a termelékenységet, az állam ezt megteheti akkor, hogyha szubvencionálja ezeket a szektorok, ezeket az ágazatokat de az á, a társadalom egyik nagy ágazata nem tud létrehozni nagy jövedelem növekedési lehetőséget, anélkül, hogy ne keletkeznének költségek a többi ágazat vagy az adófizetők számára. Miután öregedik a társadalom, hát ezek a tendenciák tovább fognak erősödni. És van erre megoldás. Igen, a megoldás az lenne, hogyha az egyenletbe bevinnénk a technológiát. Kevesebb orvos, kevesebb ápolónő, kevesebb tanár, ez lesz az az eredmény, és megint csak növekedne a polarizáció. Tehát itt két Szkila és Keribdis között hajózunk, és nagyon nehéz megtalálni a megoldást ezen ágazatokon kívül. Egy másik fontos tényező az elmúlt 40 évben, amit Bernd a nagy pénzügyi válság előtt emlegetett, azt mondta, hogy a monetáris politika és a nyugati jegybankok többé-kevésbé tudták kontrollat tartani a kapitalizmus túl szélsőségeit, és hogy a történelmi perspektívába kell helyeznünk ezeket a kérdéseket, nagyon rövid távú történelmi időszakokról van szó el akarjuk kerülni azt, hogy munkahelyek szűnjenek meg, ugye, és azt szeretnénk, hogyha minél több munkahely jönne létre. Bermenenk is végzett ilyen számításokat. De az éremnek van egy másik oldala is, ez pedig a pénzpiacok stabilitása. És hogyha pénzt használjuk meg, hogy használunk fel arra, hogy meg édesítsük a keserű pirulát és a piacok működését szabályozzuk. Nos, ha ez elmarad, akkor annak az lett az eredmény, amit láttunk, hogy nőttek a magán és az államadosságai egyaránt, és az az állam, amelyik beruház ezekbe az ágazatokba, tehát ahol rendelkezésre áll elég tőke, és ezt be tudják ruházni, abból még több tőke keletkezik. Tehát a stabilitás, a munkahely teremtés, a pozitívumok, viszont ennek a negatív oldala, ahol a pénzügyi folyamatok által indukált egyenlőtlenség növekedés és még a globális pénzügyi válság után sem álltunk le ezzel a mm, politikával. Itt az Európai Parlamentben is sok szó esett az euróválságról, hát ennek még nincs vége, kezelgetik, de nem oldották meg. És hogyan kezelik? Elsősorban megint csak a monetáris politikával, ugyanazzal a pénzügyi piacokat erősítik, azokat erősítik, akik beruháznak vagy befektetnek, és megműtetik azokat, akiknek még arra, akiknek embereknek nincs pénzük arra, hogy megtakarítsanak, és nem tudnak eh, beruházni, befektetni. Tehát ez ennek a politikának a mellékhatása. Valószínűleg szükséges ez a politika, hogyha nincs más alternatív makrogazdasági politika, akkor a pénzügyi szektorral kell ezt eh, a munkát elvégeztetni. Eh, már szinte az egész időm elfogyott, tehát a polarizáció, ezt akarta élezni a következő szlájd, ahol egy kicsit a finomságra akartam kitérni hogyha az egyenlőtlenségről beszélünk, akkor nagyon óvatosnak kell lennünk. A statisztikákat sokféleképpen fel lehet használni, de az egyenlőtlenségi statisztikákkal kapcsolatban az a probléma, hogy ezeknek az a e, ten, ezek tendenciózusan agregált statisztikák. Hogyha megnézzük a GNI e, adatokat, akkor más és más elemek kerülnek bele az egyenletbe. Tehát e, azt akarom ezzel mondani, hogy egy kicsit komplexebb ez az egész képlet, mint első pillanatra tűnik. Így például a globalizáció globális szinten csökkenti az egyenlőtlenséget az országok között tendencia szerint. Tehát mondhatjuk azt, hogyha az egyenlőtlenség növekedik a nyugaton, és az ipari termelés mondjuk áttevődik sok esetben már, már Kínába, az egyenlőtlenség nyugaton tulajdonképpen tükrözi azt, ami kialakul Kínában a középosztály tekintetében. Hogyha országokat vizsgálunk, természetesen nagy belső különbségek lehetnek. Megnézzük az én hazámat, Belgiumot, és megnézzük a GNI együtt hatót, akkor egész jó, mi nem vagyunk egy nagyon egyenlőtlen ország. De hogyha elmegyünk az ország déli részére, ott nagyon nagy a különbség, mint az északi részen. Hogyha valaki Brüsszelben él migránsként, akkor teljesen más a helyzete, mondjuk, ha, mint ha valaki Nyugat-Flandriában él, ahol szinte teljes a foglalkoztatottság. De mindenhol nagyok a különbségek, Egyesült Államokban is máshol is. Megnézzük az óriási városokat. Ezekben a biotópokban teljesen más persze az egyenlőtlenségi helyzet, mint mondjuk vidéken. Tehát nagyon óvatosaknak kell lennünk, mielőtt elhamarkodottan következtetéseket vonunk le. Putnam munkájára szeretnék hivatkozni, ő egy úttörő az Egyesült Királyságban. Ahogy már korábban is utaltam erre, tehát ugyanebben az országban is hatalmas különbséget láthatunk eh, szociológiai és etnikai csoportok között. Ez részben összefügghet a feminizációval, eh, a eh, feminizmus előretörésével a családokban más mintákat követnek, az emancipáció tulajdonképpen, és az, hogy csökken az egyenlőtlenség a nemek között, egy adott esetben a családok közötti egyenlőtlenséget növelte. növelte. És a világ ezen a részén ugye a migráció beindult, vagy erőteljesebbé vált a 70-es években, és ez is, ha megnézzük, nagyon polarizáló volt. Nem a, a migráció nem a közepes szegmensekbe érkezik, hanem legalulra és legfelülre. Ezért a legjobb, és itt be is fogom fejezni, ha úgy vizsgáljuk ezt a kérdést, hogy ezeknek a csoportnak a, az evolúcióját hosszabb távon vizsgáljuk. És akkor ez már egy más perspektívát nyit meg, nem csak ilyen pillanatképszerűen rögzítjük az alapotokat, hanem a családok, alcsoportok fejlődését, helyzetének az alakulását hosszabb távon tudjuk követni, és szerintem ez egy nagyon hasznos perspektíva vagy megközelítés, amikor a szociálpolitikának a redistribúcióban betöltött szerepét vizsgáljuk, látjuk, hogy ugyanaz a csoport ugyanaz a társadalomban milyen más helyzetbe kerülhetett. Köszönöm szépen. Elnézést, hogy így csúnyán néztem, mert a menetrendünket tartani kell. Első kérdések és válaszok fognak következni. Azt kérem a kérdezőktől, hogy másfél percre szorítkozzanak. Mert nagyon sokan kértek szót, és a válaszok idejét is korlátozni kell 10-7 percre, ez azt jelenti, hogy fejenként körülbelül két és két harmad perc fog jutni. Először a népát a Romának kap szót. Köszönöm szépen. Kaza úr, a koordinátorunk nevében szeretnék most hozzászólni. Néhány megjegyzés, néhány kérdés. Úgy tűnik, hogy általánosságban egyetértenek abban, hogy a gazdasági egyenlőtlenségek károsak a társadalmak számára, mert akadályozza a növekedést és a szociális stabilitást. Óriási társadalmi kihívások állnak Európa előtt, hogyan tudunk visszatérni a csökkentett egyenlőtlenség talajára. Elsősorban azt hiszem, hogy meg kell próbálnunk csökkenteni ennek az okait, a gyökerét. A jelenlegi bizottság politikai szempontból nagyon fontosnak tartja azt, hogy több szociális igazságosság legyen Európában, és szociális dimenziónkat visszanyerjük, és szociális tripla A minősítést kapjon Európa. Egy sor kihívás áll ezzel kapcsolatban velünk szemben, mert egyre több az alacsony jövedelmű család. A tanulmányok azt mutatják, hogy amikor a szegénység eljut a középosztályig az a növelkedést gátolja. És nem csak a leghátrányosabb helyzetűek, hanem a kirekesztés közelébe jutók számára is nagyon drámai lesz a helyzet. Néhány retorikai kérdést szeretnék feltenni. Hogyan tudnánk jobban beruházni az állampolgárokba? A bizottság és a tagállamok hogyan fogják kezelni és hogyan fogják különbözően kezelni másképp a növekvő egyenlőtlenségeket. Köszönöm szépen, köszönöm, hogy betartotta a felszólalási időt. Én Per Vansberez kap szót az SZND frakció részéről. Köszönöm szépen. Én is megpróbálom tiszteletben tartani az időkorlátokat, de két szakbizottság tartja ezt a meghallgatást, ez rendkívül fontos, és visszatérnék az első felszólalóhoz az önök ön javaslatainak a gerincét ország specifikusan az képezte, hogy az ifjúsági garancia a struktúrális reformok valódi gerincét képezze Európában. A második felszólalót aznak kapcsán kérdezném, hogy az adóügyben mit eldünk. Ez az egyik aspektus, amit felvetett. Ő szerinte milyen alapvető intézkedéseket lehetne, egyébként több ember akart már európai menetrendet javasolni nekünk annak érdekében, hogy az adóügyi eszközöket, amik a rendelkezésünkre állnak, jobban tudjuk alkalmazni az egyenlőtlenség előtti helyzetre, amit javasol ön. A harmadik Előadónknak pedig és szeretnék köszönetet mondani, amiért hangsúlyozta, hogy a migráns populációnak milyen realitásokkal kell szembenéznie. Ez egy olyan népesség, amely nagyon privilegizált, vagy rendkívül elhanyagolt állapotban van. A kérdésem az, hogy az ajánlásokban, amelyeket a pénzügyminiszterek fogalmaztak meg, hogyan lehet integrálni a gazdasági stratégiába az ön javaslatait, az ön konkrét országonként javaslatait. Ezeknek az lenne a célja, hogy a migrációt kísérje, mi lenne az a két-három fő javaslata, amit ön szerint a pénzügyminiszterek is esetleg el tudnának fogadni? Köszönöm szépen, és az első körben az utolsó felszólaló az Javi López Köszönöm szépen, elnök úr. Először is köszönetet mondok az előadóknak a kiváló prezentációkért. Néhány pontot szeretnék felvetni. Először is mindannyian láttuk, hogy növekszik az egyenlőtlenség különböző országokban, de hogyan fogjuk tudni ezeket csökkenteni, az, illetve hogyan tudjuk az országok közötti egyenlőtlenségeket csökkenteni. Most erre szeretnék központosítani. Az euró Európai Unió és ezen belül is az euróövezet országai közötti egyenlőtlenségekről, hiszen az utóbbi években azt láttuk, hogy óriási problémákhoz vezetett, hogy egyre inkább leszakadnak egymástól az országok, akkor, amikor szociális és gazdasági konvergencia lenne a cél. Másodszorban azt szeretném megkérdezni, hogy most mit teszünk, most mit tegyünk, és mi a hatása az egyenlőtlenségeknek, különösen az euróvezeten belül az elmúlt 5-6 évben ahol a költségvetési politikák, az adópolitikák, a megszorító intézkedések, a belső menetrend reformja, a munkaerőpiac rugalmasabb átétele és a fizetési politikák, a bérpolitikák mire vezettek, és milyen hatása volt mindezeknek az egyenlőtlenségi helyzetre. Hiszen azt is látjuk, hogy az egyenlőtlenség nagyon káros gazdasági szempontból is. Most entől, illetve az egészségügyi hatástól eltekintve vannak még intézményi hatások is. Az egyenlőtlenség azt jelenti, hogy a társadalmak számára nagyon nehéz azt érezni, hogy megfelelően képviselik őket. Uh, Köszönöm a hozzászólásokat. Most visszafelé haladva vesszük őket sorra, ha megengedik, de Vossz úr először parancsoljon. Köszönöm, igyekszem pontosan, a lehetőleg pontosabban válaszolni a feltett kérdésekre. Összekötni a bevándorlás kérdését azzal, hogyan lehet beruházni okosan. Írtam erről egy könyvet, már nagyon korán rossz fele mennek a dolgok. Hogyha egy tudás alapú, nyílt gazdaságban élünk, mint a mieink, akkor a polarizáció, ami a munkapiacon látszik, már a családi körülmények polarizációjából indul, oktatási környezetekből, a élet nagyon korai szakaszában elindul ez. A fő kihívás minden európai jólétű ország számára, hogy a jóléti állam lehetőségeit az élet korábbi szakaszaiban tegye elérhetővé, hogy homogénebb társadalmak jöjjenek létre. Olyan társadalmak, ahol közösen tudnak előrelépni, és az oktatáshoz való hozzáférés kell legyen az eszköz az egyenlő esély biztosítása az. Ez nem áll fenn jelenleg, túl későn lépez be. Egyfajta családpolitikára van tehát szükség, mondhatjuk így, ez nagyon fontos. A bevándorlók tekintetében különbséget kell tenni az újon érkezők és a második, harmadik generáció között. Jól tudjuk, hogy majdnem minden európai országban, és nem csak Európában, nagy nehézség van bizonyos immigráns csoportok integrálásával bizony Európán kívül érkezőkről. Itt nincs jó teljesítmény. Lehet tanulni persze a legjobbaktól. Ha feltesszük a kérdést, mit tehet Európa, azt mondom, jobban kell koordinálni az immigrációs áramlatokat, kritériumok alapján, földrajzi ö, értelemben. Brüsszel említve, ha valaki új immigráns Európában és Brüsszelbe érkezik, képzelje el, mi vár magára. Olyan város, ami már durranásig tele van egyes területein emigránssal nincs rendes lakhatáshoz való hozzáférés, nincs rendes oktatáshoz való hozzáférés, úgyhogy új érkezőként talán ez van a legrosszabb hely, Brüsszel. Ám a koordináció hiánya miatt, mint vagy a mágnes vonza őket. Mert itt van a hálózat, ide jöttek a többi, ide jött a többi emigráns is már korábban, ide jön a többi is, és eleve marginalizálónak ítélve a társadalomban. Tehát Európa tehetne ebben valamit, egyfajta upstream irányban segítve a migráció megadását, a downstream más, persze belföl, belföldi kérdés. Az euró tekintetében persze kell egy stabil közös valuta ahhoz, hogy ezek orvosoltak volnának, ezek a problémák. Ha nem ott volnánk, ahol vagyunk most, akkor nem volnának ilyen fél intézkedés megoldások. Volna egy szervezett kölcsön, hitel, hitelcsökkentés és, és a monetáris unióban belő szervezett transferek működnének. Egy monetáris unióban ez működik, ezek még nem működnek, nem találtuk ki ezeket, úgyhogy evickélünk előre, és ez csomó mindent jelent, strukturális reformokat, leértékelést, és ha elakadunk, elakadunk. Hogyha a györdögi körbe kerülünk, és megszorításokat erőltetünk rá társadalmakra, ki megszorítást persze sokféleképpen lehet manipulálni, mint kifejezést, de hogyha szigorítunk költségvetéseken, akkor, és nincs kereslet, nincs beruházás, akkor elakad a gazdaság. Ez a saját hibánk, politikai hiba, nem gazdasági jellegű, hanem intézményi felelősség, és Európán műlik, hogy eldöntse. Beszélünk a fiatalokról? Igen, ők az első áldozat. Félbe kell szakítsam, kétharmadát felhasználta a többiek idejének is. Úgyhogy elveszi a többiek idejét. Pikit asszony. Well, I'm not an economist. Én nem vagyok közgazdász. Én populációk egészséggel foglalkozom, és ennek a gazdasági és társadalmi meghatározói elemeit vizsgálom. Úgyhogy én a legsürgetőbb fiskális lépések tárgyalását másokra hagynám, ám felhívom a figyelmüket a dokumentumra a Call for Change címmel, melyet a progresszív közgazdaság közgazdaság írtak, a szociáldemokrata frakció támogatásával Stiglitz van Tuzi a szerzők között, és én is ott vagyok. Hagy szóljak röviden arra, hogy az eurozóna és Európán belüli különbségek egészségügyi hatásairól, illetve a megsz- az egyes megszorítások hatásairól egyes populációk rá. Múlt héten volt a Barcelonában az, a gyermekegészségügy egyetlenségi szakértők egy szövetségének ülése. A megszorító intézkedések a gyermekegészségre vonatkozó hatásait vizsgáltuk az érintett országokban. Elég némi időbe telt az adatok begyűjtése, ám látható a mentális egészségügyre való hatás a gyermekekben, a a stressz hatása, a, a, a gyermek megbetegedések száma, neurológiai hatások. Nagy-Britanniában is láthatók az első indikációk, hogy a, a halálozási arány növekszik az idősek körében a megszorítási intézkedések után. Ez az első alkalom Nagy-Britanniában nőtt eh, hosszú idő óta a eh, halálozási arány. És nagyon régen elkezdtük mérni ezt, úgyhogy vagy egy évszázados léptékről beszélünk, most nő először. Köszönöm, utolsóként, de nem utolsó sorban. Pearson úr, köszönöm, röviden csak. Kaptam egy kérdést a Youth Guarantee programról. Igen, hihetetlenül fontos kérdés ez. Munkák azt mutatja, hogyha a munkaerőpiacon valaki nem vett lábat, és nem indít karriert a belépése utáni első tíz évben, akkor bármi is történ az ott ország gazdaságával, az az ember elveszett. Tehát ez az első tíz év kulcsfontosságú a karrier pályán. Hogyha visszamegyünk, visszakövetünk bizonyos populáció kohortokat 40-50 évvel, látható, hogy ez igazolható. Úgyhogy fontos, hogy az ifjúság jól induljon, lehet ennek részleteiről beszélni jut garanti Guarantee kérdésének működésében, de mindenképpen jó a megközelítése. Aztán visszatérnék a, a migráció hatásaira az egyenlőtlenségre. Van ilyen hatás, ám az is igaz, hogy minél jobban integráljuk az immigránsokat, annál kevésbé érvényesül ez. Én optimistább vagyok, mint sokan mások. Itt a probléma az integrációval, különösen egyes európai országban, az az, hogy rosszul csináljuk. Holott az volna, az volna fontos garantálni, hogy a, a, oda tesszük a migránsokat, ahol munkahelyek vannak, nem ott, ahol lakás van, meg iskola. Nem ott, ahol egészségügy működik, hanem a munkahelyeket kell megkeresni velük, és meg kell keresni oktatási rendszerekben, vagy foglalkozási rendszerekben a, a, azokat a rendszereket, amelyek támogathatják őket. Tehát, hogy minél előbb be kell léptetni ezeket az embereket a, a munkaerőpiacra. Ez nem előíteleten alapuló meglátás, hanem jelentős bizonyíték adat mutatja több államban, hogy a munkaerőpiaci és a társadalmi integráció együtt járnak. Nem kell tehát teljesen pessimisták legyünk, kihívás ez persze, de e, lehet működtetni. Utolsó harmadik gondolatom, teljesen egyetértek azzal, hogy a lehető leghamarabb kell beruháznunk az oktatásba, és a gyermekkori oktatásra már fel kell készülni a születés előtt. Ám a szakpolitikusok mindig keresik ugye a varázsszert, hogyan lehetne egy csapásra megoldani az egyenlőtlenség problémáit. Fontos, hogy belássuk, nem lehet az esély egyenlőséget megteremteni, hogyha az eredményeket nem egyenlőség. Nem lehet a, a, a szülők jövedelmek közötti nagy különbségeket szakpolitikával lerendezni. Csak a jövedelmek és a lehetőségek egyenlőbbé tételével lehet a gyermekek esélyeit egyenlőbbé tenni, és ez a hatása van a jövőre is. Köszönöm szépen. Most az Ample képviseletében Uliszka képviselőnek adom meg a szót. Ulszkog képviselőasszony. Sander Lunds úr kap először szót. Köszönöm szépen elnök asszony. Ami feltűnik ma az egész vita során, parlamenten belül és a parlamenten kívül is, hogy megváltozott a vita. Most már nem saját felelősségről beszélünk, hanem külső tényezőket hasonlítgatunk össze. Hogyha egy vállalkozó sikeres, akkor ez nem a saját érdeme, hanem külső tényezőké. Ha valaki pedig nem sikeres, akkor pehje van, akkor ő áldozat és ez kitűnik egy kicsit a vitában is, különösen Piket asszony előadásában, Ön egy nagyon érdem, nagy érdemekkel rendelkező epidemiológus, és úgy gondolom, hogy az egyenlőtlenség járványához ugyanúgy áll hozzá, egy ilyen gyors redistribúcióval próbálja megoldani ezt gyorsan, de hát nem minden egyenlőtlenséget kell betegségnek tekinteni. Itt az egyenlőtlenségnek van egy jó formája is, és ez egy kicsit visszaköszöntő Fosz professzor előadásában. Én személyesen határozottan támogatok egy olyan politikát, hogy tényleges esélyeket teremtsünk, és a tömeges újraelosztás az rontja a növekedési potenciált. Piket a kérdésem az önhöz, hogy ön ezt nem így látja, és hogyha nem, akkor figyelembe veszi a következményeket, például Görögországban, ott milyen üzenetet fogalmazunk meg, kisebb növekedés és kisebb jólét, ez köszön Európára és különösen Görögországra. Köszönöm szépen! Robert Szil úr az ECR frakciót képviseli az foglalkoztatási szakbizottságban. Köszönöm szépen, elnök asszony! Azzal kezdeném, hogy mint egy 30 éves tapasztalattal rendelkeztem egy nagyon egyenlő országban, a Szovjetunióban, de hát ez nem tört ki a nagy boldogság azért a társadalomban. Most a hazám Lettország OECD tag lett, az egyenlőség talán csökkent, de hát azért ez nem mindig úgy néz ki, hogy első pillanatra tűnne. Ön azt mondta, Hossz úr, hogy abban a helyzetben, amikor a jobb és baloldali kormányok változnak, tulajdonképpen egy, egy idő után helyre az egyenlőség szempontjából is ez a váltakozás valamilyen eredményt kellene, hogy hozzon. Időként a gazdaságok azt mondják, hogy az adórendszer stabilitása nagyon fontos a beruházások számára, ezt ön is jó érnek tartja. És szeretném, hogyha a feltétel nélküli alapjövedelemről is mondanának véleményt. Svájcban volt közelmúltban erről egy népszavazás. Hát most ez egy ilyen varázs megoldás lehet és egy általános horizontális kérdés, a szociális dömping. Az EU belső piacán sok ágazatban, közlekedésben mindeneket küzdünk a szociális dömpinggel. Ön szerint ez erősíti majd, vagy növeli az egyenlőség felé haladást, vagy éppen fordítva? Köszönöm Javier Chambon az Econnak és az Ample-nek is tagja, ezért három percet kap. Köszönöm szépen, elnök asszony. Megpróbálom kihasználni a három percet. Először is a gazdasági szempontról szeretnék beszélni, mint az Econ tagja megpróbálok eltávolodni az érzelmi megközelítéstől, és nagyon szépen köszönöm az előadóknak, hogy a tudásunkat gazdagították. De mint egy egyenlőtlenség elleni zászló hordozó, az igaz, igazából az érdekel, az érdekel a jelenlegi konjunktúrában, hogy milyen dinamikában találjuk magunkat, hogy egyre növekszik az egyenlőtlenség ebben a környezetben is. Gazdasági szempontból meggyőződésem, hogy ezeknek az egyenlőtlenségi dinamikáknak a kiigazítása a gazdaságpolitikából kell, hogy érkezzen, és nem a szociálpolitikából, amiről majd a későbbiekben beszélek. Ez azt jelenti, hogy nagyon is tudatában kell lenni annak, hogy egy olyan dinamikába kerültünk, amely már károsítja a növekedésünket, ami több munkanélküliséget fog teremteni, és még több egyenlőtlenséget fog generálni. Ezért azt kérem az eladóktól, hogy nem kéne-e az európai szemeszteren belül egy belül nyomon követni az egyenlőtlenségi dinamikát. A pálmai mutatók például talán hasznosabbak lennének, ezt az eladók nem említették. Lehet, hogy ajánlásokat is meg kellene fogalmazni ennek nyomán az adópolitikára, illetve a beruházási politikára, amelyre kapcsán, amelyről beszéltek az oktatás kapcsán, aztán az ágazati politikákra is javaslatokat lehetne megfogalmazni, stb. Tehát ezt gondolom, hogy itt találhatjuk meg azt a módot, amivel ezen dinamika gyökere ellen tudunk küzdeni. Ami pedig a szociális aspektust illeti. Azt gondolom, hogy a jelenlegi szociális intézkedések nem tudják kiigazítani ezt a helyzetet, csak enyhítik. Persze a tünetek enyhítése rendkívül fontos, mert az a lényeg, hogy a társadalmainkban az emberek a lehető legkevésbé szenvedjenek, de kivéve az oktatásba való beruházást, a szociálpolitika igazából finanszírozási problémával küzd. Ugyanis nem jön vissza soha az a pénz, amit belefektetnek. De az is nagyon fontos, hogy a gazdaságpolitikánknak legyen az egyik célja az, hogy a szociálpolitikát képes legyen finanszírozni, mert ez tud kohéziót elérni, ami előfeltétele a szerintem túl magas egyenlőtlenség elleni küzdelemnek. Köszönöm. Thank you. Köszönöm szépen. Kostadinka Kuneva asszonyé a szó. Parancsoljon, ha lehet minél rövidebben. Köszönöm, elnök asszony. Több lehetőség van arra, hogy mérjük az egyenlőtlenséget Európában, de Néhányan sajnos abban a mm, azt az előjogot is élvezük, hogy saját szemünkkel és saját bőrünkön tapasztaltuk meg, hogy ez mit jelent. Belgium Európa gazdagabb országai közé tartozik, de vannak szegényebb országok, mint például Bulgária és a szigor, különösen sújtották például Görögországot. Egész drámai helyzet alakult ki a megszorító intézkedések hatására. Bulgáriában a legalacsonyabb az óra bér, és mondjuk a svéd órabérekhez képest 20 euró a különbség, 180 euró a havi bér, ami ugyanez mondjuk Belgiumban 1500 euró. Görögország van a, leg, a lakosság legnagyobb arányban van kitéve a szegénység kockázatának az EU tagállamok közül. Görögországban ötször annyi a munkanélküli, mint például Németországban és Luxemburgban a, vannak a legmagasabb bérek, 20 annak, mint például Bulgáriában. Bulgáriában 1,2 az egy nőre jutó gyermek szám, Svédországban, Dániában vagy Írországban teljesen más a helyzet. Gazdagobbak és mégis magasabb a gyermekvállalás. Nagyon nagy az egyenlőtlenség, és az egyenlőtlenséget sok ország egyfajta vereségként értékeli. A szegénység miatt több mindent hibáztatnak, akár az EU tagságot is, az európai intézmények, eh, például a bizottság nyilatkozataiból azt vehetjük ki, hogy több országban az egyenlőtlenség és a szegénység a magyarázható, hogy eh, nem hajtották végre a szükséges reformokat. Tehát ez egy nagyon veszélyes mítosz, eh, mert ez erősíti a szélső jobbot, a nacionalista tendenciákat. Ezt látjuk most az Egyesült Királyságban is. A Brexit stratégia alapja az a mítosz, hogy nagy-Britannia fizet, úgymond a lusta délieknek. Az egyenlőtlenség azonban nem a szegények kudarca, hanem az Európai Unió kudarca. A konvergencia helyett ugyanis divergencia, különbségek növekedése következett be, nőtt az egyenlőtlenség, és erre a legjobb példa Görögország, ahol hat év alatt a megszorítási politika következtében sokkal rosszabb lett a helyzet. Minden indikátor, minden szegénységi mutató tekintetében, minden mutató romlott. Ez pedig azt jelenti, hogy az Európai Unió nem működött. Nőttek a különbségek, néhány országban borzasztó nagy a kereskedelmi többlet, más országokban nagyon ez teljesen más a helyzet, és senki nem meri nevén nevezni ezeket az egyenlőtlenségeket. Ezekről hallgatunk. Pedig foglalkoznunk kell, meg kell próbálnunk leküzdeni ezeket az egyenlőtlenségeket, mert ha ezt nem tesszük meg, akkor néhány év múlva még több lesz az egyenlőtlenség, és ez robbanásveszélyes helyzetet fog előidézni az EU-ban. Köszönöm szépen. Piket asszony, talán ön kezdheti a válaszokkal. Csak az első kérdésre térnék ki, csalódott vagyok, hogy foglalkoznom kell vele mert úgy érzem, hogy a kérdező nem hallgatott végig bennünket figyeleme. Én nem kértem azt, hogy csak újra elosztással próbáljuk meg az egyenlőtlenséget megoldani. Alternatív módjai is vannak ennek, például a nagyobb gazdasági demokrácia, illetve az adófizetés előtti különbségcsökkentés. Mind a hárman azt mondtuk, tapasztalatokra, szakértelme és adatokra hagyatkozva, hogy az egyenlőtlenség csökkenti a gazdasági növekedést. Ez nem kockázat a gazdaság szempontjából, ahogy a kérdező mondta, hanem azt hiszem, hogy világos volt mind a hármunk beszédéből, és elnézést, hogy ezt most ismét el kell, hogy mondjam. Az a kockázat, ha nem teszünk semmit. A Szovjetunióval kapcsolatos kérdésre válaszolva az egyenlőtlenség, amivel érkeztek a tagállamok, ezek természetesen befolyásolják az egészségügyet és az elégedettséget. Az Európai Uniós tagállamoknak, a régi tagállamoknak sokkal egyenlőbbek voltak a, a, a társadalmai, mint az újonnan csatlakozóknak, de a régi szovjetuniós tagállamoknak a növekvő egyenlőtlenség és a Várató élettartam csökkenése jutott osztályrészül, különösen azokban az országokban, ahol a legnagyobb volt az egyenlőtlenség, és ezt a British Medical Journal-ben publikáltuk is. Azt tudom még elismételni, hogy az oktatásba kell befektetni, és nem várhatjuk azt, hogy a tanárok és az iskolák fogjanak kompenzálni az egyenlőtlenségek szemben, hogy ők oldják meg az egyenlőtlenség problémáját, akkor, hogyha a családok egyenlőtlenek. Nagyon magas a mentális betegségek száma, a, a addikciók mennyisége, egyre többet dolgoznak a szülők egyre kevesebb pénzért, és nem várhatjuk, hogy majd az egyenlőtlenség által okozott károkat az iskolák kigazítják. Ez azt jelenti, hogyha jó, jön, jön a csap, folyik ki a kádból a víz, és mi időnként feltörőjük, de nem zárjuk el a csapot. Pearson úr. Köszönöm. Én arra a kérdésre szeretnék kitérni, hogy miért gyengébb az újraelosztás mostanában, mint a múltban. Ismét hangsúlyoznám, hogy nem csak arról beszélek, hogy milyen mennyiségű adó és transfer öm, kerül be az európai gazdaságba, hanem hogy milyen szintjét sikerül ennek újra elosztani. Látjuk azt, hogy a politikai ciklusokkal ezek növekednek, csökkennek, de a hosszú távú tendencia az, hogy az újraelosztás csökken. Ennek két fő oka van. Az egyik, nagyon sokat beszéltünk arról, hogy hogyan kéne csökkenteni a szociális jutatásokra való kiadásokat, és ösztönözzük az embereket a munkára. De ami nem történt meg, az az, hogy a nyugdíjak amiket jelen pillanatban kifizetnek, ehhez nem nyúltak hozzá. A jövőbeli nyugdíjrendszert megváltoztatták, de jelenleg itt nem. És az legtöbb eurós tagá, Európai Uniós tagállamban a korábbi befizetésektől függ a jelenlegi nyugdíj. Ez a legkevésbé újra elosztó részek az adó és jutatásrendszernek. Azt látjuk, hogy egyre több a nyugdíjas és egyre rosszabb az újraelosztási arány. A másik eleme ennek a problémakörnek az adóztatás, ami Európában túlságosan az adó arányára, az adó rátára összpontosított, és nem az adó alapra. A legextrémebb esetben éppen ezért kell az adó kikerülésről és az adó paradicsomokról beszélnünk ennyire sokat, de még akkor is, hogyha legális adóztatásról beszélünk, akkor sincs elég hangsúly azon, hogy csökkentsük a jog, jogszerű adókikerülést, és nem szélesítjük az adóalapot. Ez a két ok együtt magyarázza az, hogy az újraelosztási ereje az adó és jutatási rendszernek miért csökkent. Michael Foss úr kapszott. Köszönöm szépen, most nem én foglalom el az időt. Az első kérdésre szerintem nagyon nehéz válaszolnom, de különböző módokon meg tudjuk megvizsgálni a különböző típusú, különböző okokból kialakult egyenlőtlenségeket. Banko Milánovicsnak, a Világbank igazgatójának a metaforájára szeretnék utalni. Ez olyan, mint a koleszterin. Van belőle jó, meg rossz. Tehát releváns, hogy ezzel foglalkozzunk az egyenletben. Nagyon gyorsan reagálnék az egyetemes alapjövedelem kérdésére. Ez egy nagyon széles körű téma, most nem tudom az egészet kivesézni, de az egyenlőtlenség szempontjából azt gondolom, hogy nagyon valószínű, hogy még több egyenlőtlenséghez fog vezetni. És ahhoz, hogy így beágyazódjon, beásódjon az egyenlőtlenség a több beruházás sokkal hatékonyabb lenne, persze más perspektívákból is meg lehet vizsgálni ezt a kérdéskört. A szociális dömping. Hát megint Pandora szelencéjét nyitogatjuk itt, hogyha dömping, akkor dömping, és nem kéne, hogy megtörténjen. Maga a dömping szó is azt mutatja, hogy valamilyen illegális gyakorlatról van szó. De ha egy lépéssel hátrébről nézzük a dolgot, akkor a kiküldetés az az ember, aki az egyik tagállam munkaerejéhez tartozik, idejölegesen egy másik tagállamban dolgozik, ez Európában megoldhatja például a bolgár kérdést, és a konvergencia egy kicsit előre léphetne a különböző tagállami munkahelyek között. Azonban sajnos, hogy a bővítés után létrehoztuk ezt a rendszert, az nem túl átlátható, manipulációhoz vezet, és nincsen koherens felelősségvállalás a tagállamok között, akik küldik és akik befogadják ezeket az embereket. Azt hiszem, hogy önök ezt sokkal jobban tudják, mint én. Nagyon sok különböző politika létezik, és ez visszaélésekre ad lehetőséget. Úgyhogy itt azt hiszem, hogy inkább politikai, mint gazdasági kérdésről van szó, és itt abba is hagynám. Köszönöm szépen, most pedig Margot Czanninak adom meg a szót másfél percben. Az Econ és az Ample nevében is beszélek, úgyhogy három percet kérek. A lehető leggyorsabban beszéljem. Jó. Négy nagyon gyors kérdés. Vendégeinek címezve. Először is az egyenlőtlenség okairól. Úgy gondolom, a fő általános oka az egyenlőtlenségnek, a társadalmi gazdasági fejlődési, fejlődési modell az EU-ban predomináns, nem csak az EU-ban, hanem a világon a globalizált kapitalizmus modellje érvényesül. Mi ennek a hatása ennek a modellnek az egyenlőtlenségre? Ezt kell vizsgálni. Különösen a kiváló tanulmányokra építve, amelyeket Stiglitz professzor előadott össze például. A szocialista kollega már felvetette ezt a problémát, hogy az eurozóna a szociális társadalmi modellje, a gazdasági modellje a fő oka az egyenlőtlenségeknek Európában. Különbséget tesz a hitelező és a hitelfelvevő országok közötti elbánásban. Egyes államok egy túlértékelt valutával kell megvirkozzanak, vagy mások számára alulértékelt ugyanaz a valuta. Nem megfelelő a gazdaságaik számára és ennek hatása van az állampolgárok életére, azokra a szakpolitikákra, amelyeket a tagállami kormányok egyáltalán képesek elindítani az egyenlőtlenség leküzdésére. Önök szerint nincs, nincs kockázat, hogy olyan transfermezmus hozunk létre, ahol egyes országok megérdemelten előnyt élveznek és ők kell fizessék a, az egyenlőtlenség növekedésének árát más árszakban. Nézzük meg Németországot az egyesítés után. A jelentős száma a németeknek, a volt kelet-németeknek, a, volt nyugat-németektől kapott transferekből él. Az OECD képviselője beszélt a jövedelem egyenlőtlenségről. Azon gondolkozom, nem inkább a generációk közötti egyenlőtlenségről kéne beszélni? Az egyes nemzedékek közötti egyenlőtlenségről. Mert más és más jövő előtt állnak. Nézzék meg Európában. A mostani, most születő nemzedék az első a háború utáni időszakban, amely kevésbé kisebb jólétben fog élni előláthatólag, mint a szülei. Hogyan fogunk a nemzetek közötti egyenlőtlenséggel szembenézni? Milyen strukturális reformokat szeretnénk bevezetni Európába? Milyen hatása van mindennek a munkaerőpiacra? Németország, Franciaország, Spanyolország a nagy munkaerőreform, piaci reformok növelték vagy csökkentették a egyenlőtlenséget? Děkuji za slovo. Já mám dvě krátké otázky na pana... Köszönöm szépen a szót. Két gyors kérdésem van a Pearson úrnak. Az első arról beszélt, hogy növekszik az egyenlőtlenség a jövedelmek szintjén. Ám nagyon sok kutató régóta azt mondja, hogy voltak éppen sokkal gyorsabban nő az egyenlőtlenség, a családok között, a családtípusok között. Louis Chevel arról beszélt hogy újra eladik. A, az előttem szóló is beszélt arról, hogy itt más és más sors van a nemzedékeknek, és hogyan változik a nemzedékek között az egyenlőtlenség struktúrája. Ön szerint azokat a társadalmak, ahol az egyenlőtlenség és a tulajdonban mért egyenlőtlenség gyorsabban nő, a jövedelmek terén is gyorsul az egyenlőtlenségben? Felsorolta a tényezőket és az okokat az egyenlőtlenség mögött, ám nem beszéltek a multinacionális vállalatokról, holott ez a tényező 80-as évek óta növekvő, és hiszik vagy nem, akkor indult a növekedése az egyenlőtlenségeknél is, amikor a multik elindultak. Mert a multik általában az alacsonyabb bérszínvonalú országokba teszik a munkahelyeket, alacsonyabb hozzáadott értéket termelve. Például Csehország jó példa erre a gyakorlatra. Mind évről évre 400 millió korona, az a, az a, gdp 10%-a megy ki az országból a multinacionális ország vállalatok költségvetésében. Ebben vezetünk Európában. Mindeközben Csehország csak 20%-áját költi a GDP-nek szociális jóléti ellátásokra, míg 28,5% az eurozóna országok átlaga. Nyilván nem véletlen, hogy az eurozóna beli országok pontosan 400 milliárd koronával többet költenek, mint amit Csehország, pont azt az összeget, lám-lám, amit a multik visznek el Csehországba. Második kérdésem, hogyan tervezik csökkenteni az egyenlőtlenséget az EU országok között, ha nem korlátozzák ezt a kiáramlást a multikon keresztül? Mert ha ez a pénz elmegy, nem lesz oktatásra a pénz, és ez a generációkat terheli meg a jövőt. Köszönöm a szocialista frakció nevében. Az utolsó parlamenti hozzászólásra. Toms asszony, a néppárt képviseletben parancsoljon. Köszönöm szépen a szót. Azért kértem ismét szót, mert szeretnék megosztani önökkel egy tapasztalatot, ami az országomban ért engem egy olyan tapasztalatot, ami azt bizonyítja, hogy az elmélet egy dolog, de a gyakorlat az más. Nagy figyelemmel követtük nyomon a prezentációkat, és önök is látták, hogy például Szlovénia az egyes számú ország az egyenlőségi mutatók fényében. Ez jó hír kell, hogy legyen de ismervén ezt az országot, el kell mondanom, hogy a helyzet azért nem annyira rózsás, mint amilyennek tűnik az adatok alapján. A tavalyi évben nagyon nagy mennyiségű ember hagyta el Szlovéniát, azért, mert tudták, hogy tarthatatlan a helyzet. Én ellenzem az egyenlőtlenséget a jövedelmek közötti egyenlőtlenséget, de figyelembe kell venni azt is, hogy két oldala van ennek az éremnek is. Mostanától mindenki egy percet kap, mondja az elnök. Túl későn kér szót, de akkor gyorsan most megkapja a szót. Csak azt akartam megkérdezni öntől, hogy amikor elemzéseket végeznek, figyelembe veszik azt is, hogy miért csak három tagállam, Luxemburg, Németország és Lengyelország volt az, amely a válság idején képes volt csökkenteni az egyenlőtlenséget a szegények és gazdagok között. Végeztek valamilyen háttértanulmányt, hogy milyen lépések születtek, miért voltak sikeresek ezek, ez a három ország? A másik kérdésem pedig, a gazdasági egyenlőtlenséget vizsgálva az EU hogyan áll összevetve más kontinensekkel? Hol állunk mi az EU-ban globális szinten? Thank you. Köszönöm szépen. Akkor ismét Pearson úrral kezdjük, parancsoljon. Köszönöm, nagyon rövid leszek eh, a válaszaimban. Az első kérdés a nemzedékekre vonatkozott. Valóban az egyenlőtlenség növekedése nem oszlik meg egyelően a generációk között. Hogyha kohorszokra osszuk fel a társadalmat, akkor azt látjuk, hogy a 30 évesek kohorsza sokkal egyenlőbb, mint a korábbi generáció, az akkori 30 évesek. Körülbelül az országok kétharmadában van ez így, nem mindenütt, de az országok többségében generációhoz kötött az egyenlőtlenség növekedése. Ez persze nem jelenti azt, hogy a következő generációk majd szükségszerűen szegényebbek lesznek, mint amilyenek a szüleik voltak, de az egyenlő, de egyenlőtlenebbek lesznek, nagyobb lesz a különbség a kohorszok között. Következő kérdés, gazdaság. Igen, valóban én csak a jövedelem egyenlőtlenségekről beszéltünk, de most lassan vannak már adataink a vagyonnal kapcsolatos egyenlőtlenségekről, és ez tényleg sokkoló, ez úgy tűnik, hogy az ehhez képest a jövedelmek közötti egyenlőtlenség mert az igazából a vagyonok közötti hatalmas különbségek az óriásiak, a leggazdagabbak 10%-ában van az összes vagyon 50%-a hogy Luxemburgban, Lengyelországban és Németországban miért csökkent az egyenlőtlenség, hát én inkább azt mondanám, hogy inkább stabil szinten maradt, Elsősorban azért, mert a foglalkoztatás területén nagyon jól teljesítettek, különösen Egyarország és Németország hosszú távon egyre több nő dolgozott, és hosszabb időszakban, és ez így van. De azért legyünk óvatosak, hogyha azt mondjuk, hogy a gazdasági válság szükségszerűen növelte az egyenlőtlenséget, ez nem így volt, legalábbis az elején nem. Különböző szakaszok vannak, és a gazdasági válság első szakaszában csökkent az egyenlőtlenség. Elsősorban azért, mert többet költött döntöttünk ösztönző intézkedésekre, különösen a e, szociális jóléti ellátások területén voltak adó e, intézkedések is, és ezek csökkentették az egyenlőtlenséget. Aztán jöttek a megszorítások, és akkor megint csak nőttek az egyenlőtlenségek. De időben nézzük e, a gazdasági válság mm, hatásait, ez nem bonyolult képet ad, és azt hiszem, hogy itt be is fejezem. Köszönöm. Két piket. Köszönöm. Nem is tudok ezt túl sokat hozzátenni. A közelmúltban eh, kezdtünk vizsgálni eh, statisztikákat az egyenlőtlenségekkel kapcsolatban, tehát ezt eh, összhangban a lakosság egészségének alakulásában nyilvánvaló, ahol kisebb az egyenlőtte, vagy nagyobb az egyenlőtlenség, ott, ott rosszabb az egészségi állapot is. 2009-ig tartó időszakban azt láttuk, hogy a gyermekek jólétéhez szorosan kapcsolódik az egyenlőtlenségi helyzet alakulása. Svédországban, ahol a nőtt az egyenlőtlenség gyorsan, ott gyorsan nőtt, a, tehát egyre több gyerek került rosszabb helyzetbe és ezeket hosszú távon kell elemezni, ezeket a változásokat az egyenlőtlenségben, és hogy ennek milyen hatása van például az egészségre és más tényezőkre. Rákérdezett arra, hogy Európa más sem, mint a világ többi része. Hát bizonyos szempontból igen, sokkal inkább egyenlőbb régiója ez a világnak, mint a többi. Ugyanakkor azonban ez a régió nem halad nagyobb egyenlőség irányába. A világ többi régiójákban szignifikánsan javul a helyzet, az egyenlőség felé haladnak. Latin Amerika a legjobb példa, ott politikai döntések alapján történik ez, és ezt nagyon komoly szociálpolitika is támogatja. A, tehát most még Európában vannak a legegyenlőbb országok, de az országaink többsége rossz irányba halad. Köszönöm. Márta Fosszúr. Csak gyorsan, azt hiszem nagyon hasznos kihangsúlyozni azt, hogy a vagyon és a tőke meghatározó faktorok. Thomas Piketty könyvének ez a, ez a nagy hozzáadott értéke. Ő e, leírja azt a módszert, hogy hogyan tudjuk értékelni a vagyont, ami nem könnyű, ez nem csak egyszerűen eszköz, és a vagyon koncentrációja ez, ezzel nyitottuk tulajdonképpen az egész vitát. De jó dologhoz erről beszélünk. Ha megnézzük az adózás méltányosságát, a béke, globalizáció eredményeit, és egyértelmű, hogy a vagyon koncentráció növelte az egyenlőtlenséget, és itt a fair, a méltányosság szempontját figyelembe kell venni. Ami a generációs kérdést illeti, igen, ez többnyire hiányzik az egyenlőtlenségről folyó vitából. Elhangzott egy kérdés a munkaerőpiaci reformokra vonatkozóan is. Hát itt még az ítélet várat magára. Két dolog van itt, két véglet. Ha úgy tetszik, van a régi iskola, akik azt mondják, hogy a gazdasági változás lesz majd meghatározó, és ne szegmentáljunk benlevők és kint a, és a munkaerőpiacon kívülesők számára. Ugye, ha bent vagy, akkor elég nagy védettséget kapsz, és őket kell megvédeni, de hát ez nem jó az egyenlőség szempontjából. És hogyha megnézzük a karrierek dinamikáját, és csak pillanatfelvételt készítünk, nem hosszú távon, akkor ez nem jó. Másik kérdés, szegmentáció, megakadályozása, illetve kívül, piacon, munkaerőpiacon kívülieket hogyan tudunk behozni a munkaerőpiacra. Itt felmerül a munkastátuszának a rugalmassá tétele. Ez mindig is eh, helyet kapott, de inkább csak a munkerőpiaci szabályozás peremén, és ez nem volt kulcselem, hogyha olcsóbb eh, és rugalmasabb foglalkoztatást hozunk létre, mint például Németországon, ugye a munkaerőpiac nagy részén, ott nagyon sok új munkahely keletkezett, és új eh, szegmensek jöttek létre. A munkaerőpiaci szervezést, hogyha ugye karrier szempontjából vizsgálva a rugalmasság és a nők bevonása fontos kérdés, volt már régóta, de ez inkább csak a munkába állítás az első szakaszban fontos. Utána, azután nagy változások, eredményeképpen a rugalmasabb vagy prekárius foglalkoztatás átalakulhat szabályossá. De az elmúlt évtized nagyon nehéz gazdasági időket éltünk meg, úgyhogy ha a munkaerőpiacon csodákat várunk, hát az elég nehéz, de azért sok országban, hogyha most nem foglal, kihagyjuk a leginkább válság sütötte országokat, azért azt láttuk, hogy a magánszektorban megint több, egyre több munkahely kezdett létrejönni. Köszönöm szépen, köszönöm mindenkinek a hozzászólásokat, a válaszokat. Időnként tart együttes ülést a foglalkoztatási és a gazdasági eh, szakbizottság, olyanokat, mint ez a mai, mert eh, most is kiderült, hogy amit, abból, amit megvitattunk, hogy milyen szoros a kapcsolat eh, a foglalkoztatási helyzet, a szociális helyzet és a gazdasági növekedés között. Látjuk a problémákat, látjuk a lehetőségeket is. Köszönöm mindenkinek eh, a részvételt, az elmondottakat, és azt hiszem elmondhatjuk, eh, hogy eh, hát nem lesz itt, nincs itt gyors megoldás, de azért valahol a jövőben már ott dereng a megoldás. Köszönöm.